president. Eine Minute. Meine sehr geehrten Damen und Herren! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A 2013. január 17-én megszakított ülésszakot most uh, újra felvetnek. Nyilvánítom.